az, a jegyzőkönyv elfogadásáig. Következő napirendi pontunk az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészvédelemmel kapcsolatos 2014-2020-as stratégiája. Dos, eh, una, una autora de la pregunta, perdón. Egy szerzője van a szóbeli választ igénylő kérdésnek, Úszkok asszony. percre megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A biztonság és az igazságoság nagyon fontos Európában, fős, főleg válságidőkben. Különösen igaz ez a munkahelyekre vonatkozóan, főleg az olyan munkahelyekre vonatkozóan, ahol nagyon éreztette a hatását a válság. Határozottabb szabályok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem jegyében, ez mindannyiunk érdekeit szolgálja, nem csak a munkások érdekeit, nem csak a foglalkoztatottakét, hanem a vállalkozások számára is kedvező ez. Volt egy tanulmány, amely megállapította, hogy azok a vállalkozások, amelyek 10 eurót fordítanak a prevencióra a munkahelyi biztonság szolgálatában, ennek a dupláját szerzik vissza nyereségként. emellett fontos az is, hogy egységesek legyenek a szabályok, legyenek bizonyos minimális normák, amelyeket a tagállamok mind betartanak, annak érdekében, hogy ne sodorjuk veszélybe a közös piacon a versenyt. Ami a szabályok egyszerűsítését és a bürokratikus akadályok lebontását illeti, ez mindenképpen szükséges, de ez sohasem állhat ellentétben a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel. Nyilvánvalóan nem használ senkinek, hogyha a nagyvállalatokat kiveszük azon vállalatok köréből, amelyekre vonatkoznak a kötelező szabályok, hiszen elsősorban a nagyvállalatoknak vannak meg a forrásaik arra vonatkozóan, hogy egy munkahelyi baleset esetében intézkedjenek. Egy kisebb vállalat esetében azonban, ahol eh, amely kevesebbet termel, ez nem ilyen egyszerű, ott minden egyes munkavállaló számít, és hogyha történik valami, ezeknek a vállalkozásoknak nincsenek meg a szükséges eh, pénzügyi vagy emberi erőforrásaik, hogy tegyenek valamit. Ezért a szabályoknak mindenkire kell vonatkozniuk, mérettől függetlenül minden munkavállaló jogosult a megfelelő munkakörülményekre függetlenül az adott vállalkozás méretétől, én így gondolom, és azok a javaslatok, amelyeket ez idáig megkaptunk a parlamentben, egészen másból indultak ki. Az összes Európai Uniós munkavállaló 90%-a gyakorlatilag kikerült a munkahelyi szabályok betartatására vonatkozó szabályok alól, ez egyszerűen elfogadhatatlan. A parlament képviselőinek többsége úgy döntött, hogy ezt a helyzetet nem fogadhatjuk el, nem tolerálhatjuk. Ezért olyan fontos, hogy már most a ciklus elején foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Ugyanis a megoldás nem abban áll, hogy kiüresítsük a szabályokat, épp ellenkezőleg egyszerűbbé kell tennünk a vállalkozások és az egyének helyzetét, könnyebbé kell tennünk a szabályok betartását, ehhez egyfajta átfogó programra van szükség, megfelelő támogatási rendszerre és megfelelő felszereltségre a kisebb vállalkozásokban is, ahol javíthatók lennének ezáltal a munkakörülmények, emellett fel kell hívni a munkaadók és a munkavállalók figyelmét is erre a problémára, Biztosítani kell, hogy a munkavállalók nehezített körülmények között is megfelelően tudják végezni a munkájukat. Fontos tehát, hogy összességében a munkahelyi körülmények javuljanak. Egy új, offenzív stratégiára van szükség. Annak érdekében például, hogy, el, hogy megelőzhessük a daganatos megbetegedéseket, a pszichoszociális problémákat, a rákkeltő anyagoknak való kitettséget. Emberközpontúan kell gondolkodni átfogóan, holisztikusan, annak érdekében, hogy az Európai Unió hozzájáruljon a megfelelő munkahelyek megteremtéséhez, és természetesen ahhoz is, hogy mindenki számára egyenlő versenykörülmények uralkodjanak, és hogy ennek következményeképpen megfelelő árukat tudjunk termelni és fogyasztani is. Köszönöm, biztos asszony. Mr. President, Madam Chair of the Employment Committee. Tisztelt elnök úr, tisztelt Szociális Bizottsági Elnök, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság elköteleződött amellett, hogy a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos szintet emelje. A júniusban elfogadott új keret ezt tükrözi vissza. Az Európai Unió a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatban már számos törv jogszabályt elfogadott. Az új stratégiai keret ezt az akit egészíti ki holisztikus megközelítéssel. A nemzeti hatóságokat kötelezi a végrehajtásra. A keret három kulcsfontosságú kihívást azonosít. Először is javítani kell a végrehajtást, ami a munkai biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat illeti, különös tekintettel arra, hogy a mikro és kis vállalkozások kapacitását erősíti erre, aztán javítja az megelőzési intézkedéseket a meglévő és felmerülő kockázatok azonosításával, a harmadszor pedig a demográfiai kihívásokra és az előregedésre választ talál. Csak akkor tudunk előrelépést elérni, hogyha minden érintett együttműködik. Az Európai Bizottság szorosan együttműködik a tagállamokkal, az Európai Munkai Biztonsággal és Egészségvédelemmel foglalkozó ügynökséggel, aztán a Munkai Biztonság és Egészségvédelem Tanácsadó Bizottsággal és az idős munkavállalók munkahelyi egészségvédelmével foglalkozó testülettel. Az ügynökség és a bizottságok a munkaprogramjukat az új stratégiai keret fényében vizsgálják felül. Én a szociális partnereket szeretném jobban bevonni, például az ágazati párbeszéd keretében. A három oldalú tanácsadó bizottságon keresztül az Európai Bizottság jobban szeretné monitorozni a keret végrehajtását. Az önök kérését tiszteletben tartom, a szóbeli kérdésben azt kérik, hogy specifikus indikátorokat vezessünk be, ez ezen összefüggésben. Számos intézkedés végrehajtására már sor kerül, például az aktív kockázat értékelési eszköz, illetve egy európai szintű képzési program a munkahelyi inspektorok felügyelők számára a mikro és kis vállalkozások segítése elengedhetetlen, és ennek a programja előkészület alatt van. Felhasználó barát gyakorlati útmutatót készítünk éppen az KKV-k és a mikrovállalkozások részére. A Refit program nak megfelelően egy célt tűztünk ki, amelynek a lényege az egyszerűsítés és a racionalizáció a jogi keret tekintetében, főleg a KKV-k esetében, még egy időben a ugyanolyan szintű védelmet biztosítunk. Ezzel egy időben az Európai Bizottság 24 meglévő irányelv ex post a vizsgálatát tűzte ki, 2015 végére várjuk ennek az eredményét. Emellett a keret beszél arról is, hogy a fizikai és mentális egészség monitorozása, figyelemmel kísérése elengedhetetlen. Az Európai Parlament is aláhúzta ezt. Emellett elismerem, hogy javítani kell a munkahelyi biztonsága kapcsolatos statisztikát és az adatbázist létre kell hozni. A statisztikák elengedhetetlenek a különböző veszélyek azonosítása szempontjából. Végül hadd említsem meg, hogy a folyamatos értékelés, tehát a munkai biztonságos egészségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok folyamatos felülvizsgálata és figyelemmel kísérése a jövőbeni jogszabályok alapját képezi. Az a nagyon fontos, hogy az átfogó hatástanulmányra kerüljön sor, és bizonyítás alapul legyen a jogszabályalkotás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tisza asszony. A következő hozzászólunk. Becker úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Kedves kollégák! A foglalkoztatási szakbizottságban nagy többséggel döntöttünk, 66 igen szavazattal, egy nem szavazattal, egy tartózkodással döntöttünk amellett, hogy kérdést szegezünk mm, az illetékes biztosnak, és kifejezésre juttatjuk, hogy nem vagyunk elégedettek, ami a prioritások meghatározását illeti a jövő év, jövendő évekre. Azt láthatjuk, hogy a munkakörülményekre visszavezethetően nagyon sok megbetegedésre kerül sor, ez hatalmas költségeket okoz a kezelések miatt, és hát sokat hiányoznak a munkahelyekről a munkavállalók a különböző egészségügyi problémák miatt, amelyek a munkakörülményekre vezethetők vissza. Feltételezem, hogy ön is felismerte a problémát, biztos asszony, hiszen máskülönben nem fogalmazhatott volna úgy, ahogy fogalmazott, és úgy látom, hogy egy holisztikus megközelítést választott a bizottság, ez is örvendetes, de azt is tudjuk, hogy világosabb célkitűzésekre lenne szükség, és világosabb határidőkre is. Ez mindez hiányzik ebből a stratégiai keretből. Azt hiszem, hogy az egészségügyi kockázatok monitorozása, valamint a munkahelyi baleset és a munkavégzésre visszavezethető megbetegedés, munkahelyi ártalom fogalom meghatározása is szükséges lenne. Remélem nem állnak meg itt, és remélem egy további együttműködés során önökkel, biztos asszony, sikerül még tartalmasabbá tenni ezt a stratégiát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Steinrück asszony. Az Európai Bizottság javaslata elég későn érkezett. Az Európai Parlament már 2011-ben követelte a follow-up stratégiát, és ami itt van előttünk, ez nem igazi stratégia. Ezt a kollégám is mondta, nincsenek benne egyértelmű javaslatok, korrekciók, ütemterv, újabb és újabb kihívások előtt állunk, technológiák változnak, a munkavégzés formái változnak, új betegségek jelennek meg. Csak egy példa, a, a depresszió esetek több mint 80%-a az aktív munkakereső, vagy munkavégző időszakban merül fel. Ezért nagyon fontos a depresszió esetében a megelőzés, a biztonság, a munkahelyi biztonság. Nekünk, jogszabályalkotóknak feladatunk az, hogy mindenki, aki dolgozik, egészséges legyen, és őket védelmeznünk kell. Engem aggaszt az, hogy KKV-k például a bürokrácia leépítése miatt bizonyos jogszabályok alól kikerülnek, például azért, hogy erősítsük a versenyképességet. De általában aztán a betegségek miatti konzekvenciák, terhek a kikerülnek a vállalatokból, és az a, a, a közre terhelődnek. Nagyon fontos tehát eh, a megelőzés jobb, mint a eh, kockázatok megszüntetése. Köszönöm szépen, McIntyre képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyra értékelem ezt a felülvizsgálatot. Szükség van az egészség és biztonság eh, felülvizsgálatára munkahelyen új kockázatok merülnek fel. Emellett a jobb jogalkotás elvét se felejtsük el. Ezt Timmermans biztos többször is említette, olyan jogszabályokra van szükség, amelyek a biztonságot garantálják, és nem fogom azokat az intézkedéseket támogatni, amelyek a biztonság szintjét csökkentik. Azonban sokan úgy gondolják, hogy a jobb jogalkotás egy alsó, lefelé irányuló spirált indít be, ez nem igaz. Javítanunk kell a megfelelést, és erősíteni a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet, úgyhogy közben csökkentjük a vállalkozásokra terhelődő elvárásokat. Arra kell koncentrálnunk, hogy mi történik a munkahelyen, nem pedig arra, hogy például megfelelő dokumentumokat lefűzték ki a dossziékba. Ezért fontosnak tartom tehát az administratív terhek csökkentését, és végig kell gondolnunk azt, hogy a kockázat értékelési dokumentáció a KKV-kban, az alacsony kockázata rendelkező szektorokban hogyan, könny- lehet, hogyan lehetne ezt megkönnyíteni. Köszönöm szépen, Halkin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos asszonynak a válaszát, azonban azt gondolom, hogy fontos, hogy húzzuk alá, hogy miről beszélünk. Minden évben több mint 4000 munka vállaló hal meg munkai balesetben, és több mint 3 millió ember, több mint 3 millió munkavállaló baleset áldozatává válik, tehát több mint három napot kell hiányozniuk a munkahelyükről. Ezek nagy számok nagy számok, nagyon sokan halnak meg, tehát munkahelyi balesetben, ezt említem még egyszer, ezért vettettük fel ezt a kérdést, és tettük fel ezt a kérdést. Vannak konkrét kérdések, persze nem tudom, hogy nem fogja mindegyiket konkrétan megválaszolni, de egy-két fontos kérdést hadd emeljek ki. Például az mérhető célok, az ütemtervek, volt-e előrelépés például a statisztikák esetében, a statisztikák összehasonlíthatóak, megbízhatóak-e? Van-e konkrét előrelépés, amit lehet hivatkozni és milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy erősítsék a jó gyakorlatok cseréjét? Például a KKV-k számára tudnak-e mentor, mentori tevékenységet, vagy mentori segítséget nyújtani? Vannak-e erre példák? Sokat hallottunk az egyértelmű jogszabályalkotásról és, az, és a felhasználó barát iránymutatásokról. Vannak-e erre részletes példák? Aztán a nem, nem is specifikus és korspecifikus statisztikák gyűjtése nagyon fontos. Azt gondolom, hogy egyértelmű információkra van szükségünk ahhoz, hogy jobb jogszabályokat alkossunk. Két végső pont. Egy legutóbbi Euróbarométer felmérésben a munkavállalók azt mondták, hogy a stressz a leg fontosabb, legnagyobb kockázat a munkahelyen, 53%-uk mondta ezt. Én tudom, hogy a e, munkai biztonságos egészségvédelme e, e, foglalkozó alapítvány egy ilyen irányú kampányt folytat, mivel tudjuk azonban, hogy ilyen nagy kockázatnak vannak kitéve a munkavállaló, több fel, nagyobb fellépésre van szükség, fontosabb fellépésre. Hogyan lehet javítani az egészséges munkahely, tehát a munkahelyi egészség szintjét és a mentális egészséget. Aztán az váz és izom betegségek elterjedtek, ezt hogyan lehet csökkenteni, és az Euróbarométer azt mutatja, hogy a megkérdezettek 25%-a azt mondja, hogy az ergonomiai kockázatok jelentősek. Ebben az összefüggésben persze tudom, nem javaslom, hogy irányelvet dolgozunk ki ezzel kapcsolatban, bár az előző bizottság ezt fontosnak tartotta. Ön mit gondol, hogyan lehet hatékonyabban szembenézni ezek ezekkel a kihívásokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy uh, a munkahelyi egészségvédelme kapcsolatos vitát megtartjuk, hiszen az a célunk, hogy a dolgozókat megvédjük, ugyanakkor nem lehet egyrészt védő intézkedéseket bevezetni, miközben olyan politikát folytatunk, amely a bizonytalan munkafeltételekhez vezet. Egyre többen dolgoznak részmunkaidőben Írországban, 6%-kal nőtt azoknak a dolgozóknak a száma, akik nem teljes munkaidőben dolgoznak. Ennek nagy egészségügyi következményei is vannak. A munkahely bizonytalansága, az ezzel kapcsolatos bizonytalanság rendkívül mértékben stresszeli a dolgozókat, és nagyon sok ember olyan munkahelyen ragad be, ahol igazániból nem keresnek megfelelően, nem tudnak egészségesen élni, tápláló élelmiszerhez jutni. Tehát úgy gondolom, hogy ha az egészségükért aggódok az embereknek, akkor azért is küzdenünk kell, hogy a bizonytalan és alul fizetett munkahelyek tekintetében változás legyen. Köszönöm szépen, Deli asszony. Kedves kollégák! Az európai biztonsága, egészségügyi biztonsága nagyon komoly feladat. Három év telt el már, ebben a témában. 2014-20 között a bizottság ö, végre talán új ö, irányvonalat fog felmutatni a munkahelyi betegségek és ö, balesetek és rákos megbetegedések, szívbetegségek ügyében és a munkavállalók szenvedése ügyében valamit tenni kell. Ezek egyébként nagyon sokat, sokba kerülnek mind a vállalatoknak, mind a biztosításoknak, Tehát a nők és férfiak egyenlőségét, ha ugyancsak meg akarjuk megvalósítani, akkor akkor itt lenne most már az ideje annak, hogy a stratégiai keretet konkrétumokba lefordítsuk. Juncker úr azt mondta, hogy a biztos az utolsó lehetőségeit is kimerítette. Én nem akarom ezt elhinni, és ne higgyük el mi sem, hogy ebbe bele lehet és kell nyugodni. Szenyor, köszönöm szépen, eh, pedig Csíni asszony szó. Úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársak. A közelmúlt beli számítások, kimutatások szerint több mint két és fél millió polgár szenved rákos megbetegedésben, és ennek 60%-a a munkahelyi ártalmak miatt alakult ki, különösen az azbestnek való kitettség miatt. A rák megbetegedések 60%-át az azbest kitettség okozza, és mindössze az összlakosok 3%-a szenved ilyen megbetegedésekben. Ez különösen az a petrokémia iparban és a cement iparban gyakori megbetegedés. Milyen felépést teszünk ennek megakadályozására? Tudom, hogy a bizottság és tisztában van azzal, hogy ez a probléma minden tagállamot érint, és a tagállamoknak kell ezügyben eljárniuk, ugyanakkor Olaszországban ahhoz, hogy egy politikus megmentsünk, ez több ezer a polgárt. Pardon. Fontuliz úr. Köszönöm szépen. A e téma kapcsán le kell szögeznünk, hogy a biztonság és a, az egészség a munkahelyeken különös védelemre szorul. Meg kell érteni a munkadóknak, hogy a munkavállalók egészsége a munka hatékonyságát növeli, és ezt leginkább legolcsóbban megelőzéssel lehet megteremteni, megőrizni. De sajnos egyre kevesebb az ilyen védő intézkedés a munkahelyeken, és mintha alulbecsülnék ennek a problémának a jelentőségét, pedig tipikusan a munka során munka miatt az ott érintett anyagok miatt például alakulnak ki bizonyos betegségek tipikusan. Görögországban ez a probléma különösen súlyos, ezért arra lenne szükség, hogy minden feltételt megteremtsenek ahhoz, hogy a megelőzést a munkaadók támogatni tudják, ennek legyen egy kerete azok a megtakarítási, takarékossági intézkedések, amelyek ma jellemzőek nálunk, azok nagyon ellenébe hatnak ennek a folyamatnak. Köszönöm szépen, most pedig tényleg Mann úr. Az EU-ban összességében javítanunk kell a munkakörülményeken. Először is az egészségügy és a biztonság területén intézkedéseket kell foganatosítani, és a kollégáknak igaza van abban, hogy itt több Európára van szükség. Évente 3 millió munkavállaló szenved munkai balesetet, és sokan halálos balesetet, és a tagállamokban a munka körülményeket, a keret irányelv átültetésére, végrehajtására 2006 óta mindenféleképpen szükség lenne, és észszerű időpontokat kell kitűzni, és megfelelő együttműködés van, van szükség a az egyes partnerek között a KKV-k ebben központi szerepet játszanak, és különösen a kis üzemekben, ahol az előírásokat eh, általában nem eh, nagyon eh, tartják be, nem tudják betartani költség szempontok miatt. A bürokráciát le kell építeni, és a vállalkozásokat is támogatnunk kell a annak érdekében, hogy megfeleljenek a munkavédelmi előírásoknak, és éppen ezért a felülvizsgálat tárgyává 2016-ig elsősorban a KKV-kat kell állítani. Köszönöm szépen. Simon képviselő úr, kapja meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, nem szívesen mondom, de a biztos ugyanezt csinálta, mint ma délelőtt, meleg szavakkal, megfelelő zajkertéssel élt, azonban egy olyan stratégiai keretet tett az asztalra, amely se nem stratégiai, se nem keret. Őszintén szólva, elnök úr, ez semmi, smafu mi van itt a rák kettőkre vonatkozó rendelkezéssel? Ugye a rák az egyik legnagyobb gyilkosa a dolgozóknak, és nem is szerepel ebben a szövegben. Hol van az azbest, amely emberek tízezeit öli meg ma is? Hol van az azbest ebben az általak stratégiai jelentőségi úgynevezett keretben? Mi van azoknak az embereknek a fekete listázásával? 3000 emberről van szó, főleg építési területekről, akik hajlamosak voltak, hogy akik fölvetették egyáltalán a munkavédelmi kérdéseket, és ezért nem veszik fel őket semmi munkahelyre. Hol van az ő szerepük ebben a stratégiai nem keretben? Mi van a foglalkozási ártalmak listájának kérdésével, ennek az Európai Uniós szintű meg kidolgozásával? Úgy gondolom, hogy ezek a meleg szavak, ezek talán őszinték és indulatúak lehettek, a megfelelő zajok is indulatúak lehettek a biztos asszony részéről, de hogyha nincs benne tartalom, akkor az egész csak egy füstköd lesz. Gracias. Köszönöm szépen. El señor Gerike, no. Gerike úr nem tartózkodik a helyén. Úgy tűnik, hogy nincs itt. Ebben az esetben rátérünk Dorna asszonyra. Köszönöm szépen, elnök úr. A munkahelyi egészség és biztonság egy vállalkozás működésének pillére, és amióta a technológiák száma megnőtt, új kockázatok, szakmai kockázatok merültek föl, amelyekkel nem tartott lépést a jogalkotás. Ugyanakkor a válság, amelyben vagyunk, még jobban ellene hatott annak, hogy ezekre a kérdésekre odafigyeljenek, pláne a megelőzés területén. A munkahelyi biztonság, egészség kérdése háttérbe szorult, mert túl drága. De ne csaljuk meg magunkat, kollégák. Az Európai Unió nem ö, tudja ezt a kérdést megoldani. Az ultraliberális bizottság bármit is tesz, és erőlteti a harmonizációt, ettől nem lesz jobb a helyzet. A technokrácia, amelyet a multinacionális vállalatok működtetnek, sokkal erősebb, mint bármilyen európai szintű fellépés, és sajnos az Európai Unió nem a gyógyszer, hanem inkább maga a betegség, amely beengedi ezeket ide. Köszönöm a következő felszólaló, Roland úr. Ez az új keret már régóta ö, időszerű volt, de nem elég konkrét. A nagyságrendek, a számok tükrében. Minden nap 11-en halnak meg a munkahelyen, több mint 8000 ember szenved minden nap munkahelyre összefüggő betegségben, és ki szenvedi meg a munkai baleseteket is, mindig a legalacsonyabb szintű munkavállaló. Ennek azonban óriási gazdasági vonzata is van, biztosítási vonzata is. Én nem vanom kétségbe, hogy van jó akarat a bizottság részéről, de a célkitűzések nem eléggé számszerűsítettek, értékelhetőek és nem teszünk eleget a folyamatos megelőzésért, mert kötelezővé tenni a szociális partnerek között az erről történő megállapodást és nem adunk kellő eszközt az ellenőrzésnek, sem a képzésre, úgyhogy az új kockázatoknak így nem fogunk megfelelni. Teljesen új keretre, munkamódszerre lenne szükség. A közlemény a kis és középméretű vállalkozásokról beszél ugyan, de gyakorlatban pont ezeknek nem teszi könnyebbé az életét. A szabályozást bonyolultan tartjuk, ugyanakkor mégsem elég hatékony az, és végül is a kicsik, és végül is a munkavállalók élete és egészsége megy rá erre. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk, Jon Herius asszony, másfél percben. Um, geachte commissaris, het is een goede zaak. Köszönöm szépen. Biztos asszony, nagyon szép, hogy a bizottság kevesebb szabályozást akar a vállalkozók nyakába akasztani, de a jó munkakörülmények esetében ezek fontosak, és ezen új megközelítés bevezetésénél azt szeretnénk megvalósítani, Európában, hogy ez az emberek javát szolgálja, és nem csak a vállalkozókét. Az elmúlt évek során egyre több újfajta munkavállalási forma jelent meg, rugalmas munkavállalás, bizonytalan munkavállalás, és itt nincs, ezekre a területeken nem valósul meg megfelelő munkavédelem vagy munkahelyi biztonság, úgyhogy itt valamilyen garanciát kellene számukra is biztosítani a munkahelyeken. Szeretnék még arra utalni, hogy vannak olyan munkavállalói csoportok, amelyek nem is esnének ebbe a keretbe, például a rendészeti szervek munkavállalói, ők milyen munkavédelmet élveznek a munkahelyükön. Nem tudom, hogy a bizottság belátható időn belül kíván-e javaslatokat előterjeszteni olyan intézkedésekre, amely az ilyen munkavállalók esetében is megfelelő munkavédelmet biztosítana. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk Zaranapulos úr egy percben parancsoljon. Köszönöm. Az Európai Unióban a kapitalizmus, a munkahelyi biztonság és védelem költségként minősül, és a nyereségből von el forrásokat. A munkavállalókat ártatlannak tekintik a különböző balesetek tekintetében. És a munkavállalóknak általában saját maguknak kell megfizetniük az egészségügyi ellátás költségeit, ha balesetet szenvednek. A fogyatékkal élők munkavállalókat, vagy például a e, várandós anyákat is komoly veszély fenyegeti, hogy elveszítik a munkahelyüket. A bevándorlókról nem is beszélve, akik szörnyű feltételek között kénytelenek munkát vállalni. Vannak munkahelyi megbetegedések, rengeteg balesetre kerül sor évente, ami akár életekbe is kerül. A munkavállalók egészségügye az egyik legfontosabb prioritása a kommunistáknak, és ehhez megfelelő jogszabályokra van szükség. Meg kell védenünk azokat, akik ilyen baleseteknek vagy megbetegedéseknek vannak kitéve. Elnök félbeszakítja. Grazie Presidente Köszönöm, elnök úr. Az a téma, amelyel foglalkozunk, olyasmi, ami gazdasági, kulturális ügyeket is érint, például hazámban, Olaszországban olyan különös folyamatokat látunk, amelyek idővel egyre inkább felszínre kerültek, és hát ennek a kérdésnek az az ugye nagyon sok negatív hatása volt, ezért jó, hogy megvitatjuk itt az EU-ban. Az EU jogalkotás rendkívül előre haladott munkavédelmi szabályzással törvényekkel rendelkezik, azonban ezeket nagyon gyakran csak bürokráciának vagy papíron lefektetett szabályoknak tekintik formaságnak. Például Marco Piaggi Olaszországban életét vesztette, ebben az ügyben, tehát a célok számítanak, és nem a szabályok. Mi a cél? A képzés és a tájékoztatás, de nem csak a dolgozóké, hanem a fiataloké is. Azoké a fiataloké, akik a munkaerőpiacra készülnek belépni, fontos, hogy tudniuk kell, hogy mi a jó munkahely, hogy válasszák meg, és hogyha munkát vállalnak, akkor meg tudják -e védelni E, saját érdekeiket a foglalkoztatóval, munkadóval szemben is. Olyan e, megközelítésre van szükség, ahol e, tehát tudjuk, hogy az érett gazdaságok, ahol magas szintű a technológia, ott a munkavégzés körülményei is szabá, biztonságosak lesznek. Köszönjük szépen. Most milyen kivécsülte azt mondjuk abszolút. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos a kockázat megelőzés, a munkahelyi biztonságra vonatkozó stratégia nélkülözhetetlen. De nem egy automatikus eszközről van szó, ez nem egy automatizmus, hanem emberekről beszélünk, akik egyre keményebben és egyre hosszabb időt dolgoznak, mivel nő a várató életkor, és ezért a demográfiai változásokat is figyelembe kell venni a szabályozásnak. Egyre több az idős munkavállaló, és nem foglalkozunk kellőképpen a fiatalok mellett az idősekre jellemző speciális munkahelyi veszélyekkel. A szabályokat hozzá kell illeszteni a változó életkorú munkavállalói tömeghez, és Eddig túl keveset foglalkoztunk a pszichológiai kockázatokkal is, a munkavállalók zaklatásával, különösen akkor, amikor leépítések vannak, amikor több ezeren várják, hogy munkához jussanak, kiszolgáltatottabbá válnak a munkavállalók. A munkával kapcsolatos stresszről sincs szó, az új anyagokról sincs kellőképpen szó, az új eljárásokról, folyamatokról. Ezek időszerű, modern témák, és nem volt még alkalma a munkavállalóknak sem alkalmazkodni e, az új problémákhoz, már pedig tény, hogy nagyon sok, főleg pszichológiai probléma e, jár ezekkel. Kelly úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Ma délelőtt a pápa egy nagyon lelkesítő beszédet tartott, és különösen megemlítette az emberi méltóságot. És a legjobban úgy lehet szám, valaki számára a méltóságot biztosítani, hogyha munkát adunk neki. Ezzel öntudatta is erősödik, és céltudatossá válik. Ha azonban ezek a munkahelyek nem biztonságosak, akkor akkor megkérdőjelezhető mindez, és nyilvánvaló, hogy ez mindenütt problémát jelent Európában. Nemrégiben a lett miniszterelnök leköszönt egy az országot a katasztrófa miatt, és ez is rámutat arra, hogy milyen veszélyek léteznek. Harkin kolléganőm is említette a statisztikákat arra vonatkozóan, hogy hányan szenvednek munkahelyi balesetet. Ezek ijesztő statisztikák, és ez is aláhúzza, hogy mennyire fontos, hogy keményen dolgozzunk ezen a területen, és megvalósítsuk az ajánlásokat, mégpedig minél elő. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor biztonságosabbak lesznek a munkahelyek, és ezzel azt a méltóságot is biztosítani tudjuk a munkavállalók számára, amit a pápa is említett. Köszönöm. A következő hozzászóló, komplementori asszony, egy percben. Vanha stratégia ulottuu vuoteen 2012, ja se toimi. Nos, az a stratégia, amelyet 20-20-ig megfogalmaztunk, um, azt az eredményt ért el. Tehát új stratégiai keretekkel kell szembenéznünk most, és tudjuk, hogy az a cél, hogy az ember dolgozók pályáját időben meghosszabbítsuk, azaz később vonuljanak nyugdíjba, versenyképességi kérdés ez, és ezt a szempontot nem szabad legkicsinyelni. Szeretném a biztostól megkérdezni, hogy gyakorlati szempontból hogyan fogják ezt a keretrendszert összeállítani, mennyire lesznek aktívak, szélesebb terepen is, hogy így fogalmazzak, hogyha megnézzük a TTIP tárgyalásokat például, és szeretném ezzel kapcsolatban hallani az álláspontját gyakorlatban mit fognak csinálni? A... Seuraavaksi meillä on muutama tarkkauttaen viisi. Nos, öt. Öten jelentkeztek, hogy spontán felszólalások keretében elmondják a véleményüket. Öt emberre sort is tudunk keríteni egy-egy percben, és utána pedig visszaadjuk Tyson biztos asszonynak a szót. Bocsek úr, a néppártól, Zani úr, a Szocialista Demokrata frakcióból, Marius López Kerégo és Morvai asszony a független képviselők közül kívánnak hozzászólni. Kozak úr először is el, egy percben. <clears throat> Köszönöm szépen. Meggyőződésem, hogy a jogalkotással lehet a munkahelyi kockázatokat csökkenteni, A jelenlegi túlszabályozás azonban megint csak veszélyeket rejt magában. Minden egyes áldozattal együtt érzek, és a túlzott szabályozás sem jó, sem az egészség szempontjából, sem a versenyképesség szempontjából. Volt egy kollega, aki hasonlóképpen beszélt. Új szabályozás lenne szükség, új típusú

én éppen ezért arra biztatok mindenkit hogy olyan stratégiát alkossunk two thousand and twenty ig vagy tovább amely egy valódi munkahelyi egészségvédelmi unióvá illetve egy valódi munkahelyi biztonsági unióvá teszi az európai országok közösségét. köszönöm szépen! elnök úr! Az egészség és a munkavédelem kérdése nagyon fontos a munkahelyen. Nem csak a mai társadalmat érinti, nagyon régóta vitatjuk ezt a kérdést, de emberi oldala is van, hiszen az egészség rendkívül fontos java az emberi lénynek, ugyanakkor pénzügyi vetülettel is rendelkezik, hogyha a jogalkotás nem kerül végrehajtásra, akkor a különböző cégek törvénytelen versenyben léphetnek egymással, alacsonyabb költségek mellett működhetnek, ennek bizony versenytorzító hatása van. Hogyha munkavédelmi szabályokat nem tartjuk be, akkor viszont a tagállamok egészségügyi rendszere válik terhetebbé. Az egészségügyi költségek nőnek meg. Ez nagyon fontos szempont, különösen azokban az országokban, amelyek esetében megrendült ez a rendszer. Bermejo. Következő felszólaló, López asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A foglalkoztatás veszélye, a bizonytalan munkahelyek, illetve az munkavédelmi állapotok olyan kockázatokat jelentenek, amelyekkel szemben, amelyeket a bizottság mintha nem, és a tanács mintha nem vennének figyelembe. Úgy gondolom, hogy a munkavédelmi balesetek és a halálos balesetek száma az elmúlt években, évben emelkedtek emelkedett, és hogyha az intézmények, a munkásokat védő intézmények nem veszik ezt a helyzetet komolyabban, akkor nem fog sikerülni előrelépni. Sajnálom, hogy a bizottság nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy nem megfelelőek a rendelkezésre a statisztikák se. Nagyon sok területen bead, aktív beavatkozásra, konkrét beavatkozásra van szükség, ezzel szemben a bizottság semlegesnek és érdektelennek mutatja magát, és elfogadja azt, hogy meglehetősen lazán értelmezik és alkalmazzák a szabályokat. Vegyük például a vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályokat,

Eh, Köszönjük szépen. Most akkor a biztos asszonynak adok szót, hogy reagáljon, reflektáljon a kérdésekre és összefoglalja a tanulságokat. Parancsoljon, tisztelt asszony. Köszönöm elnök úr a szót. Igen, tisztelt képviselő kollégák, köszönöm önöknek ezt az eszmecserét Itt megerősítettek abban, hogy a bizottság nevében mindent megtegyek a munkavállalók védelméért biztosi posztomon. Nagyon sok jó szempontot gyűjtöttek össze, mindegyikre nem tudok most egyenként reagálni, de arra reflektálnék, hogy ez stratégia-e vagy sem. Tény, hogy van még kidolgozni való ezen a kereten, de jó, hogy erre most jogalkotási szándék van, és megegyezési szándék, és abban is egyetértünk, hogy a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, amely figyelembe veszi a demográfiai változásokat is. Ezekben egyetértünk, egyre idősebbek a munkavállalók. jelenleg egy utólagos értékelés zajlik, a joganyag értékelése, hogy hogyan lehetne a 24 különböző irányelvet, amely ide vonatkozik, átláthatóbbá, egységesebbé tenni, és várjuk mi is ennek az értékelésnek az eredményét, és amint ez megszületik, azonnal tényleg struktúráltabban és stratégikusabban tudunk majd mi is elindulni az úton, és ennek konkrét helyi eredménye is lesznek. Az eszmecsere számomra ö, most azt mutatta meg, amit eddig is tudtam, hogy a kis és középméretű vállalkozásokra kell helyezni a hangsúlyt, úgy, hogy egyfelől garantálható legyen a munkavállalók minden joga, ugyanakkor ne legyen túl sok a szabály és teljesíthetetlen. De az is igazság, hogy túl kevés szabályjal sem lehet a sokféle aspektusra mindre válaszolni. Sokan említettek itt számokatos, számokat is. Egyetlen baleset, haláleset is túl sok, és ráadásul tényleg sok ilyen van tanultunk az előző stratégiából. Voltak egyébként eredményei annak is, mert azért összességében csökkentek a balesetek, de az is igaz, hogy új kockázatok jelentek meg ezen a területen, amelyekkel még senki nem foglalkozott. A stressz és a pszichológiai terhelés például kidolgozandó, mint szempontrendszer. Tehát van és lesz stratégiai keret, amely figyelemmel lesz a mentális egészség szempontjaira is. Ismerjük azoknak a helyzetét, akik 24 órában szolgálatban vannak, folyamatosan elérhetők kell, hogy legyenek. Az ilyen munkahelyek igen sok stresszel járnak, és erre rá is fogunk mutatni. a munkahely egészségügynöksége jelenleg is éppen kampányt folytat, hogy ismeretesek legyenek a egészséges munkahely megteremtésének munkaadói szempontjai. Tehát nem csak szavakról van szó, hanem jelenleg is zajlanak politikai programok, intézkedések, és szándékunk az, hogy a főigazgatóságunk a DG Szankóval közösen koordináltabban, persze most megváltozott a Szankó neve, de a fogyasztóvédelmet kivették ettől a főigazgatóságtól. Minden esetre, tehát összefogottabb megközelítést fogunk alkalmazni a munkai egészségvédelme érdekében a bizottságnál. Ettől én magam sokat remélek. Önök azt is megfogalmazták, hogy az azbest kérdéssel külön foglalkozunk. Európában már régóta be van tiltva az azbest, de tény, hogy egyes épületekben még mindig jelen van, és az építőiparban dolgozók már csak ezek bontásakor is közelébe kerülhetnek ennek a veszélyes anyagnak. Azt erre vonatkozóan onnan kész jogalkotás érvényesül Európában, tehát vannak szabályok, amiket ismerünk, be lehet tartani, de azzal egyetértek, hogy a 24 irányelv sok, tehát nem lehet minden kockázattal külön irányelvben foglalkozni, ezeket össze kell fogni, ahogy már említettem. Biztos, hogy ez az általam szándékolt csapás irány. Jungirius szenasszonynak válaszolva, aki specifikusan a katonák és rendőrök helyzetére kérdezett rá, be kell, hogy valljam, hogy nem tudtam, hogy ők ki vannak véve ebből a körből. Éppen ezért köszönöm önnek a megjegyzést, és utána nézek, hogy mit lehet ezért a munkavállalói körért tenni. Kedves kollégák, Látom, hogy motiváltak nagyon, az munkai egészség és biztonság kérdése foglalkoztatja önöket. Megerősíthetem, amit kezdettől fogva mondtam biztos jelöltként, hogy biztos vagyok abban, hogy jó lesz közöttünk az együttműködés, mert ugyanazt akarjuk, és elszántan fogok minden szociális partnerrel egyeztetni a terület fellendítése érdekében előre is. Köszönöm Önöknek az együttműködést. Köszönöm. Tyson biztos asszonynak ezt a vitát akkor lezárhatjuk. A bizottság a szobeli kérdésekre válaszol, és a munkahelyi biztonság és egészségügy témájában a ö, szociális ö, ügyi ö, bizottság nevében Marita Ulfskog kap szót. Az egyelő bánásmód az egyik alapelv az európai együttműködés